A következő napi rendi pontunk az Európai Tanács és Bizottság nyilatkozatai, a 2015. június 25-26-i Európai Tanács és a 2015. július 7-i, tehát tegnapi euróövezeti csúcstalálkozó következtetései a görögországi helyzetről. Legelőször is az Európai Tanács Tusk úr nevében Tusk úr az elnök kap szót. elnök